very, very uninteresting. <laughs> okay, dear colleagues, welcome. Morning. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek. Elkezdhetjük az ülésünket. Hatodik napi rendi pont. 15. Eh, havi uh, scrutiny slot a delegált és végrehajtási jogi aktusok ellen, ellenőrzése. Mint tudják, nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a parlament vizsgálati jogkörével éljen, hogy ezt megfelelően végrehajtsuk. Ma egy nagyon fontos téma áll előttünk. Egyrészt Gabriel Bernardinót üdvözlöm, az IOPA, EIOPA elnökét, üdvözlöm Gabrielt, és Sven Gettnert, a DG Fizmas Asset Management osztályának eh, a vezetőjét. A TRIPS a mai témánk. Különösképpen a szabályozói technikai normák, hiszen ezekről szólnak ezek a eh, eh, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, hiszen tudjuk, hogy a hónap végéig várható, hogy, bocsánat, javít az elnök, március hó végéig várhatóak ezek a szabályozói normák, és nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen fontos elemről van szó. A beruházó védelmi keret javításának fontos elemét jelentik ezek a pénzügyi, piaci, szabályozói keretbe illeszkedve, ágyazódva. Ennek részét képezve. Egy szóval, nagyon fontos eleme, eleme, e, norma az új megközelítésnek. Bernardino, majd Getner úraknak adom meg a szót. Tervans Berez az előadónk már nem tud itt lenni, úgyhogy Eliza Ferreira fog e, helyette felszólalni. Most pedig megadom Gabriel Bernardino-nak a szót, illetve Getner úrnak, hogy vezessenek be mennünket. Kérem, hogy ne beszéljenek hosszabban, mint 10 percet összesen. Gabriel önél szó. Köszönöm szépen, Roberto. Köszönöm a meghívást. Kedves parlamenti képviselők, számunkra is nagyon fontos, hogy tájékoztassuk a tisztelt házat a e fontos kérdésről. A kulcs dokumentáció és ról szóló dokumentum a Fogyasztó Védelem Szakbizottságának legfontosabb dokumentum. 2012 óta dolgozunk ezen a különböző szereplőkkel, fogyasztóvédőkkel, az iparág képviselővel egyeztettünk. A Consumer Testing Study, eh, a fogyasztók eh, felmérése, melyet a bizottság készít, eh, meghatározza a munkánkat. Munkánk a végső fázisba kerül, a konzultációs anyagot az IRTS vázlatának elkészítésével zárjuk le. Száz kimerítő választ kaptunk. A szereplők a finom hangolásra tették a hangsúlyt, illetve arra, hogy hogyan lehet ezeket a szabályokat úgy kialakítani, hogy a különböző tripszeknek megfeleljenek. A szakpolitikai döntések, amelyeket hoztunk, arra törnek, hogy a különböző szempontokat figyelembe véve egyensúlyozzák ki az anyagot. Vannak persze olyan részek, ahol a válaszadók az általunk javasolt egyensúlyt nem fogadják el, de ugyanakkor azt is elismerik már a válaszadók, hogy nincsenek könnyű válaszok. Most a végrehajtási részletek és a timing kérdésére koncentrálunk. Sok ipari szereplő hozzászólt az időzítés kérdéséhez, hiszen december 31-ig a jogi norma szövegnek készen kell állnia. Tisztában vagyunk vele, hogy az iparág egyhangulag szólalt fel annak érdekében, hogy hosszabb átültetés, illetve alkalmazási határidőt adjunk. Mi egy 9 hónapos szabályra gondoltunk. Az ESA szempontjából a tervezett RTS dokumentumot március 31-én átadjuk az Európai Bizottságnak. Ebből nem engedünk. De ugyanakkor az iparág felvetéseivel egyet tudunk érteni, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy milyen technikai és operatív kihívások előtt állnak, Persze a konkrét időzítésről szóló vitát mindenképpen a társjogalkotóknak kell meghalni. Néhány ö, nehéz elemről szeretnék szólni, melyekről a konzultáció szólt. Egyrészt a kockázatról. A kockázati indikátor lesz a csomag egyik fő eleme. Itt a consumer testing, tehát a fogyasztói felmérés visszajelzéseit veszük figyelembe, egy hét pontos skálát, egy egydimensionális hét pontos skálát alkalmazunk, de ugyanakkor egy komplex módszertanra van szükség annak érdekében, hogy a különböző csoportok megfelelő módon jelenjenek meg a skálában. Egy olyan megközelítést alkalmazunk, amely a partitatív eh, adatokkal foglalkozik, kvalitatív elemekkel kiemelve figyelembe vesszük a különböző ripszeket úgy, hogy az egyszerűsített kockázat prezentáció működhessen, a downsize kockázatot is kimutatjuk az egyszerű termékek és az összetett termékek tekintetében. Dolgozunk a finom hangoláson a konzultációs anyag eredményeinek becsatornázásával. Kalibráljuk még a skálát annak érdekében, hogy azon termékek, hogy a termékek skála megjelenítése megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak. Persze a különböző uh, trippek uh, hitel kockázatai még problémát jelentenek, de helyzeteket meg lehet oldani a következő időben. Aztán a return kérdésem, nagyon fontos, hogy olyan intézkedéseket alkalmazzunk, amelynek segítségével a rendelet megfelelő performanciát biztosíthat a rendszernek. Különböző megközelítéseket alkalmaztunk. A fogyasztókkal való felmérés megmutatta, hogy a még szofisztikálta vagy pontosabb performanci indikátorok bonyolítják a helyzetet, ezért egy úgynevezett what if, mi történik, ha megközelítést alkalmaztunk úgy, hogy um, a iparák szereplői definiálhatták um, a felvetéseket. Másrészt ugyanakkor a különböző szenáriók összehasonlítása problematikus volt, és így igyekszünk az összehasonlíthatóságot javítani, például azáltal, hogy a jövő performancia szenárióit a megjeleníthető piaci kockázatokkal korrelációba állítjuk, és így a korrelációs táblázat előre segít mindenkit. Célunk az is, hogy a returnök tekintetében is egy világos, átlátható szenáriót dolgozzunk ki. Voltak szereplők, akik arról is beszéltek, hogy a best performance szenáriónak tekintsük. Úgy gondoljuk, hogy ez az információ megfelelő kiegészítése lehet a jövőt felvázolni szándékozó szenáriónak, és így az igazi hozamokat, returnöket mutathatjuk ki a költségek levonása után. Erről tájékoztatjuk az Európai Parlamentet. Végezetül pedig a költségekről. Tudjuk, hogy sok fogyasztó nem veszik előképpen figyelembe a költségeket a beruházási döntéseik sor, kor, és tudjuk, hogy a különböző termékeknek más-más költségstruktúrája van. Ezért keményen dolgoztunk azon, hogy olyan módszereket dolgozunk ki, amelyek egy tisztességes összehasonlítást tesznek levető, lehetővé a különböző TRIPS között részletes javaslatokat készítettünk el, amelyek az explicit és az implicit költségeket is felmutatják. Fontos, hogy a költségeket one alapon, egyszeri alapon vizsgáljuk meg. Egy olyan módszer dolgozunk ki, amely monetáris és egyben százalékos mértékben felmutatja az eredményeket, és így könnyebbé teszi az összehasonlíthatóságot. A summary cost indikátor, vagy az összköltség indikátor segíti majd a különböző költségstruktúrák összehasonlíthatóságát. Ilyen módon bízunk abban, hogy átláthatóbbá tehetjük a rendszert, ugyanakkor biztosítjuk a különböző termékek versenyképességét a konzultációs anyagra való válaszokat a megközelítésünk finom hangolására alkalmaztuk, de úgy gondoljuk, hogy alapvető változásokra nincsen szükség. Persze, a módszertan tovább kell pontosítani, a tranzakciós költségeket pontosabban kell kimutatni, annak érdekében, hogy megfelelő végrehajtást biztosítsunk. Biztosítani kell, hogy a retail beruházó számára a költség struktúra is átlátható és világos legyen. Ez a kit, ez az eszköztár új ö, átláthatóságot biztosít a strukturált termékek kör, ö, költségei, az összetett költségek és a biztosítás alapú termékek költségstruktúrájának átvilágítása érdekében. Remélem, rövid bevezetőm hasznos volt, és persze kíváncsian várom az önök véleményét, melynek segítségével az ITS vázlatát, illetve a tripszekere vonatkozó anyagot összefoglalhatjuk. Köszönjük Bernardin úr, most pedig Getner kollega kapszol. Thank you, Chairman, uh, members. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak ide a mai napom. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament korán felfigyelt erre a kérdés, erre a dossziéra, és megköszönöm azt a lehetőséget is, hogy ezen a meghallgatáson ezen a meghallgatáson kifejthetjük véleményüket. Az RTS-sel kapcsolatban még mindig ez, ez a oldalá, ez a tér felé van a labda. Úgyhogy alapvetően ütemterről beszélek majd, de ha bármilyen kérdésük van, arra is szívesen válaszolok. A PRIPS valójában azt jelenti, hogy nagyobb lesz az átláthatósága a különböző beruházási, beruházási termékeknek a fogyasztók számára. Ez egy olyan EU-s kezdeményezés, amely az EU-s polgárok számára átlátható és érthető lesz, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt rögtön jól kezdjük el megfelelően. A PRIPS keret alkalmazásához a három ezával együtt működött az Európai Bizottság, és jogi szaktanácsot is kért, hogy megfelelően tudjuk értelmezni a rendeletet. Ahhoz, hogy ezt az eszköztárat a beruházák is, beruházók is pontosan értsék, egy fogyasztói tesztelést hajtottunk végre, aminek az eredményét az eszköztárban majd megtalálhatják. Mindent megteszünk azért, hogy a nyár előtt el tudjuk ezt a csomagot fogadni, el tudjuk készíteni a magunk részéről, hogy a társjogalkotók aztán majd megfelelő ütemben kezdhessenek el ezzel foglalkozni. Tudjuk, hogy vannak olyan érintett felek, akik a PRIPS joganyag elfogadásának elhalasztását kérik. Értjük és tudjuk, hogy nagyon szoros ütemtermet fogalmaztuk meg, de amint az RTS-t már RTS-t megkapja a bizottság, és a december 31-i hatályba lépés közötti időszakot nagyon sűrű munka fogja majd jellemezni, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ipar felkészüljön erre. Tehát mindenképpen szeretnénk ragaszkodni a bejelentett határidőkhöz szerintünk meg lehet ezt csinálni, és fontosnak tartom azt, hogy az eszköztár mi hamarabb a fogyasztók rendelkezésé álljon, hogy beruházási döntéseket tudjanak hozni. Most röviden két konkrétumról szeretnék beszélni. a PRIPS a PRIPS esetében beszélhetünk konkrét környezetvédelmi, illetve szociális szempontokról. Azt próbáljuk elérni, hogy megfelelő, hogy öm, azt, azt próbáljuk elérni, hogy akik öm, olyan típusú pripszeket készítenek, amelyeknek van környezetvédelmi, illetve szociális vetülete, azok megfelelő eljárásokat kövessenek erre csak akkor kerülhet sor, hogyha az eszköztár elkészült. A PRIPS hatája alá első delegált aktusok e, ezeket a, ezeket a jogszabályokat megpróbáljuk a csomagból kibontani. Ez azt jelenti, hogy különböző jogi aktusként kezeljük őket. A kettes szintű jogszabályt az elkövetkezendő hónapokban fogjuk elfogadni, így aztán harmonizáltak lesznek 2016. december 31-től kezdve az összes ide tartozó jogszabályok. Minden attól függ, hogy MIFIA első és második szintje mikor lép hatályba. Köszönöm a figyelmet, és szívesen válaszok bármilyen kérdésre. Elnök, köszönjük a bizottságnak. Akkor megkezdődnek a, meg, a képviselői hozzászólások. Először Eliza Ferrer, a következik a jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr! Beresz asszony, elnézést kér, de nem tudott eljönni a mai ülésre, úgyhogy én fogok a nevében hozzászólni. Szeretném megköszönni mindkét szakértőnek az információt, részben válaszoltak is már a kérdéseinkre, de szeretnénk, hogyha kicsit még részletesebben kifejtenék a véleményüket a következő kérdésekről. Az első kérdés, vagy észrevétel, a határidők az ütemterve vonatkozik. A nyilvános konzultáció lezárult, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy betartsuk a határidőket, az ütemtervet, Örülünk annak, hogy mindkét szakértő utalt erre, és egyetért ezzel. A március 31-i dátum, amire az Európa utalt, ez megfelel annak, hogy június végére a mi munkánkat le tudjuk zárni. Így tehát elég időnk van itt a parlamentben, és fel tud készülni az ipar. Néhány konkrétumra is kitérnék. Gabriel Bernardino kifejtette az egyik témát, ez pedig az, hogy az ezák és az EO-ba e mit kezd azzal a megfogalmazással, amit az első szinten fogalmaztunk meg, hogy hoztunk létre. Ha megnézzük múltbéli tapasztalatainkat, elképzelhető, hogy a különböző trendeket meghosszabbítjuk. A múltban volt egyfajta be, beépített optimizmus a rendszerben. Kérdésem, hogy mit gondolnak a trendek folytatásáról, vagy alakulásáról? Kérdésem, hogy ezek a forgatókönyvek, amelyeket kidolgoztak, mennyire megbízhatóak, ez az elemzés egyik kritikus eleme, illetve hogyha végül át kell ütemezni az egész folyamatot, akkor érdemes lenne a részleteket megismerni. Második témám, örülünk annak, hogy a MIFID-et és a PRIPS-et szétválasztotta egymástól a bizottság, szerintem ez mindenképpen indokolt volt, de jó lenne, ha nem csak az RTS-ekre ez nem csak az IOPA-ra, hanem a három RTS-re. És az ezek intervenciós kompetenciáját nagyon világosan kell definiálni. És körvonalazni. Harmadik téma. Együtt kell működnünk, illetve nagyon fontos, hogy milyen jelzőszámokat választunk ki. Ez az önkényesség ellen fontos, az, hogy az önkényesség ellen hagyjuk, tehát nagyon fontos, hogy átlátható legyen az egész rendszer, illetve hogy a kockázatokat hogyan kezeljük. E, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ki tudnák-e fejteni, milyen szakértői munka, munkát folytatnak, hogy a megfelelő jelzőszámokat használjuk, mégpedig úgy, hogy információ ne veszen el. Negyedik témám. A bizottság mandátumot ad szerzáknak, hogy a többszörös beruházási opciót tárják fel. Az uszitek és a pripek közötti átfedést hogyan lehetne csökkenteni ezen opcióra vonatkozóan. Ötödik észrevétel, származékos ügyletek, ez hiányzik a hatályból. Ez egy komoly csata volt, amit itt az Európai Parlamentben annak idején megvívtunk. A szocialista frakció nagyon erősen hallotta véleményét ezzel kapcsolatban, mi azt gondoljuk, hogy ennek be kell, marad, ben kell maradni a hatályban. Utolsó észrevételem adózás. Az egyes szintű Pritzper ez nem volt benne, pedig beruházási szempontból rendkívül fontos, hogy erről is döntsünk valahogy a jó lenne, hogy erről is tájékoztatnának, hogy ez hogy lesz része az egész folyamatnak. Egyelőre ezek lennének az észrevételeink, és hogyha a bizottságnak, és, és ha az, e, a bizottság jobb ezt ki tudná fejteni, ezeket a, ezeket a kérdéseket a megközelítésben és a párbeszédben is, az nagyon jó lenne. Köszönöm, Pieti Kajnán asszony. Köszönöm. Köszönet a szakértőinknek nagyon világos és precíz információt kaptunk tőlük. És bizonyos kérdésekre már bevezetőjükben válaszoltak. A parlament számára nagyon fontos volt egy téma, amikor ezt megvitattuk annak idején, ez pedig az, hogy ne halasszuk el ezt a témát, és a Pripszel ne késlekedjük még akkor sem, ha MIFID lassabban kerül elfogadásra. Tehát nagyon fontos, hogy meglegyünk, meglegyen a cselekvési kapacitásunk. Megkönnyebbültem, mikor azt hallottam a szakértőinktől, hogy nem kellettől félni, és minden meg lesz időre. A második észrevételem az lenne, hogy a kockázati jelző számokat hogyan összegezzük. A parlamenti tárgyalásoknál azt mondtuk, hogy egyetlen ilyen összegzésre van szükség, mert a kiskereskedelmi beruházóknak nem feltétlenül beruházók nem feltétlenül tudják kezelni, hogyha több ilyen indikátor van. Úgyhogy fe, nem feltétlenül szakértői annyira a pénzügyeknek, hogy azt tudnák kezelni. Magyarán szóval nehéz lenne számukra az, hogy különböző kockázati jelzőszámokat összehasonlítsanak. Viszont, ha ez így van, akkor nagyon fontos az, hogy az a jelzőszám összesítés, amit használunk, az jó, kíváncsiak lennénk a módszertarra, illetve kérdés, hogy vajon van-e felülvizsgálati folyamatunk, hogy meggyőződhessünk arról, hogy aztán majd használható lesz ez a módszer. Örültem a költségről, költségekről szóló észrevételeknek is, vagy véleményeknek. Úgy tűnik, hogy lenne egyfajta jelzés, vagy grafikon arra vonatkozóan, hogy milyen hatása lesz a hozamokra mindennek, tehát hogy a költségek mennyiben csökkentenék a hozamot. Nem tudom, hogy a, hogy a költségek kumulatív hatását ki tudják-e mutatni. A fogyasztó számára ez nem egy egyszerű kérdés, hogy ha... Például az én 91 éves édesanyám kiskereskedelmi fogyasztó, neki is meg kell értenie, hogy pontosan miről van szó. Föl kell tehát érképezni, hogy a hosszú távú befektetéseknél ennek mi a hatása, a kumulatív költségek való elképzelhető, hogy a hozamok egy részét felveszik. Nézzük a múltbeli teljesítményt, a trendek alakulását. A, szerintem a parlament egyértelmű volt ezzel kapcsolatban. Sok szakértőt meghallgattunk ebben a témában. A múltbeli teljesítmény témájában. Elképzelhető, hogy az az ipar érdekeit szolgálná, hogyha ezt folytatnánk, de én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a, hogy a kis befektetők erre odafigyelnének. Nem egyértelműek a trendek, és szerintem nagyon félrevezető lehet. És vannak olyan esetek, hogy ezeket a, ezeket a beruházásokat nem túl jól végzik, sokszor az alapokat be is kell zárni, és a múltbéli teljesítmény még félrevezetőbb, mert csak akkor csak akkor lép ez életbe, amikor a, egyébként a trendek folytatása pozitív eredménye járna. Kíváncsi vagyok ezekben a kérdésekben a véleményükre. Még két rövid dolog. A hatály. Erre szeretnék egy határozott választ. Aztán a környezetvédelmi és szociális jelzőszámoknál önök hogy fogják, vagy hogy kívánják ezt a jelzőszámokhoz kötni. Vannak már OECD normák ezzel kapcsolatban, ami az Eurostatban már alkalmazott. Szerintem ilyesmit kéne használni. Tehát olyan jelzőszámokat, amelyeket egyébként is világszerte használnak kockázati jelzőszámként. Köszönöm szépen! Előre is köszönöm a válaszokat. Ilyen, a szakértőnk, a frakció szakértője nem tud itt lenni, de az asszisztense itt van, úgyhogy eljuttatom a kollégának ezeket a válaszokat. Köszönöm. Most pedig az ezért nevében Wimburn asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a témához. Az ECR árnyék jelentéstevő Szejét Kamal nevében szólalok fel, aki itt ma nem tud jelen lenni. Az ő megjegyzéseit fogom felolvasni. Ahogyan haladunk előre ebben a dossziéban négy dolgot szeretnék felvetni, a kollégák már említettek néhányat ezek közül. Először is, ami a MIFID késedelem hatását illeti másodszorban, az a múltbeli teljesítmény harmadsorban a derivatívákra vonatkozó meglátásaink. Ami a MIFID követelményeket illeti, ezeknek hatásuk lesz a PRIPS-re, és bár a késedelem elkerülhetetlen, ez azt jelenti egy időben, hogy nem lesz biztosítva a megfelelő információhoz való hozzáférés, ezért jó lenne, hogyha a bizottság és az ESMA, illetve az EOPA közölnék, hogy ők mit gondolnak a késedelem hatásairól, és hogyan lehet esetleg az esetleges nehézségeket valamilyen módon orvosolni. Ami a módbeli teljesítményt illeti, ahogyan Szérpa is elmondta az imént, mi egy kicsit máshogy gondolkodunk erről. Örömmel hallottuk azt, hogy mindkét entitás a múltbeli teljesítményt szeretné bevenni, az egyes szinten többet vitáztunk erről, a második szinten szintre jó lenne ezt átvinni. A piaci szereplők és a fogyasztók is úgy gondolják, hogy a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok hiánya károkat okozhat. Az ECR egy kombinált megközelítést szeretne alkalmazni. Tudjuk, hogy egy jelentős időbeli keretre van szükség, és nem szabad csak egyetlen egy elemre alapozni a megítélést, Ugyanakkor azonban a múltbeli teljesítményre vonatkozó információk elengedhetetlenek. Ami a többszörös befektetési opciókat illeti, a PRIPS-nek kellene a standard dokumentummá válnia, ugyanakkor azonban más szabályokban 2020-ig bizonyos alapok menedzsereinek mentességet adunk, Az ECR úgy gondolja, hogy a kettes szintű javaslatok aggasztóak. A PRIPS önkéntes létrehozása gondot okozhat, tarthatunk attól, hogy a mentességet végül semlegesítik, jó lenne, hogyha figyelembe vennék ezt a pontot is. Végül pedig szeretnék további információkat kapni a bizonyos derivatíve kettes szintbe való bevonásáról. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy egy ilyen lépés káros lenne a piaci szereplők részére, akik már aggájaikról, aggájaiknak adtak hangot. Szeretnénk több információt kapni az ECR részéről erről. Köszönjük szépen! Péter Jeck következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Megismételhetem azt, amit az imént is hallhattunk, a többszörös beruházási opcióról, ami a, az egyértelműséget illeti. Fontos, hogy az, az ágazati szereplőknek világos választ adjunk a rendszer működéséről. Ami a múltbeli teljesítményre vonatkozó szenáriót, forgatókönyvet illeti, tudom, hogy a legutóbbi ciklusban ez egy nagyon fontos kérdés volt. Én némileg nyitottabb vagyok erre az opcióra, ha egyszerű maradnak a szabályok. Lehet, hogy különböző szenáriókat kellene egymással vegyíteni, tehát valamilyen módon azért szerepeltetni kellene a múltbeli teljesítményt. Köszönöm. Köszönjük szépen! A GUE részéről nem látok felszólalót, a zöldek részéről sem. Akkor a Catch the következik. Markus Ferber az első. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a elemzés ismertetését. Elnézést kérek, amiért nem angolul beszélek, de hát vannak tolmácsaink. Megnéztem a rizikó, illetve a kockázati teljesítményre vonatkozó dokumentumokat és a többi dokumentumot is. Írásos dokumentumokat is küldtem már, írásos reakciókat, ezekre válaszol. Úgy gondolom, hogy a kockázati mutató a Key Information Document, azaz KID egyik főbb eleme, ugyanis sok tanulmány arra mutat rá, hogy a fogyasztók, és ugye őket tartjuk mindenek előtt szem előtt, nem igazán tudják a különböző pénzügyi termékek kockázatát megítélni, vagy nagyon alábecsülik, 2008-ban történt ez, vagy a jelenlegi szakaszban azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztók túl nagyra becsülik a kockázatot. A kulcsfontosságú kérdés az, hogyan tudjuk a fogyasztók számára lehetővé tenni, hogy információk alapján megalapozott döntést hozzanak, és hogy egy indikátor, egy mutató mennyiben képes betölteni ezt a szerepet. A mutatónak többféle szerepet kell betöltenie, illetve többféle kritériumnak kell megfelelnie. Először is mutatnia kell azt, hogy a teljes veszteség kockázata mekkora. Ezt a mutatót úgy kell kialakítani, hogy az átlagfogyasztó is megértse azt. Én a nullától százig terjedő rendszer híve vagyok éppen ezért, nem pedig a nullától hétig, vagy az egytől hétig terjedő rendszeré. Noha a tanulmányok ez utóbbi használt mutatják, fontos, hogy a különböző befektetési opciókra vonatkoztatható legyen, független, semleges mutatónak kell lennie, tehát nem függhet össze a pénzügyi termékek forgalmazói val, és fontos, hogy a fogyasztó az időbeli változását is nyomon tudja követni ennek a mutatónak, hiszen lehet, hogy egy értékpapír megvásárlásakor máshogy fest ez a mutató, mint egy vagy két év múlva. Tudjuk ugyanis, hogy a magánbefektetők hosszú távra hosszú távon gondolkodnak, ezért fontos, hogy az időbeli változás is nyomon követhető legyen. Ezek olyan kritériumok lennének, amelyek igazi hozzáadott értéket jelentenek. Önök most javaslatot tettek arra, hogy egy olyan piaci kockázati mutatót vezessünk be, amely nem annyira a teljes veszteség szenáriót veszi alapul, hanem más elemeket vesz alapul. Lehet, hogy a tőzsdék rövidtávú eh, fejleményei szempontjából ez jó, de a magánbefektetők számára az általam támogatott mutató lenne a leghasznosabb. Nem tartom átláthatónak például a piaci kockázatra vonatkozó mutatót az 1-től 7-ig terjedő skálát továbbá nagyon um, nem tartom eléggé finom hangoltnak, vagy nem mutatja elég jól a változásokat. Nem tudható például, hogy a 3 és 4, vagy a 2 és 3 közötti különbség mekkora, és um, a kérdésem tulajdonképpen az, hogy tudnák-e támogatni az általam felvonultatott kritériumokat, és ezeket esetleg a javaslat részévé tudnák-e tenni. Köszönöm. Köszönjük, Néna Gél. Um, to echo everybody else, thank you for the presentation. And I agree with all the colleagues to say, look, this is an important piece of legislation for investor protection reasons and really see it in line with, as part of the CMU, that if we want to get more retail investment into... Ezt tehát a CMU keretében látjuk, hiszen a, a, nagyon fontos, hogy a beruházók bízhassanak a termékekben, és ezért fontos, hogy tisztában legyünk a termékekkel és a termékek költségeivel. Itt kell átláthatóságot megteremteni az level 1, az egyes szintű jogszabályok világossá tették ezt, és éppen e- ehhez kell igazodni a level 2-nek, a második szintű jogszabályoknak. Az is fontos, hogy az ágazat szereplői számára teljesen világosak legyenek a szabályok. A performancia szenáriók tekintetében, amelyet a különböző megtérülések, eh, amelyek a különböző megtérülésekről szólnak. Nos, itt úgy gondolom, hogy a, a termé, termékek előállítói számára nem megengedhető túlontúl optimista szenáriókat készítsenek el, a bizottságtól azt várom el, hogy sokkal preskriptívabb, előíróbb természetű megközelítést alkalmazzanak a szenáriók összeállításáról szólva. A RIPS kapcsán üdvözlöm, hogy minden a költségekre vonatkozó szabályt nyilvánossá kell tenni. Például a tranzakciós költségeket gyakran eltüntetik, és így lepik meg a fogyasztókat. Kérdezem tehát, hogy a fogyasztók számára leginkább releváns disclosure vagy közétételi szabályokat fogadjunk el, lehetséges ez, és sokkal inkább konkrét számadatokról, monetáris értékekről, semmint százalékokról beszéljünk. Persze az iparák képviselői azt mondja, azt mondják, hogy az átláthatóság pénzbe kerül. Ugyanakkor úgy gondolom, hogyha meg nézzük, hogy például a prospektus irányelvben hogy jártunk el, akkor láthatjuk, hogy itt a költségeket világossá, átláthatóvá tesszük, anélkül, hogy túlterhelnénk a fogyasztót a túl sok információval. Persze, a költségeket le kell bontani annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegyük a költségstruktúrát. Szóval az első felvet, legfontosabb felvetésem az, hogy a pénzügyi termékekben sokkal inkább meg kell jeleníteni a fogyasztók érdekeit. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy más nem kéri a szót. Hát akkor először Gabriel Bernardino-nak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kérdéseket, észrevételeket, nagyon fontos számunkra az Európában, hogy megértsük, hogy a képviselők mit tartanak agályosnak, milyen felvetésekkel élnek. Kitérek a kérdésekre, majd a végén egy összefoglalót tartani. Egyrészt a menetrend. Önök közül többen említették a menetrend kérdését, nos, teljesen világosan fogalmazhatok, a menetrendet betartjuk. Ebben nincs vita. A Joint Committee szintjén zajló munka a március 31-ét tűzte ki maga elé, és a célunk tehát az, még egyszer mondom, hogy március 31-ével szállítsunk megbízónknak, az Európai Bizottságnak. Ez a célunk, és ebből nem engedünk. Ami pedig a performanciát, illetve a megfelelő szenáriókat illeti, több kérdést intéztek ezzel kapcsolatban hozzám. Persze a what if, mi volna, ha helyzetet vizsgáljuk meg, három típusú szenáriót vázolva föl, melyek más-más jövőképből, projekcióból erednek. Persze ezeket finom hangolni kell, az egyik és az időbe telik. A konzultáció során felvetéssel éltek a válaszadók, és itt önök is felvet, felvetették azt, hogy a szélsőséges rugalmasság problémás lehet. Nos, figyelembe vettük ezeket a konzultációs visszajelzéseket, és ezért most a három típusú szenáriót preskriptívabb, előíróbb a módon próbáljuk szabályozni, jobban és pontosabban akarjuk szabályozni azt, hogy hogyan lehet egyáltalán az iparák szereplőinek felépíteni a szenáriókat. Azaz tehát a performanciával kapcsolatos végső tanácsunkban szerepelnek ezek a szempontok. Aztán van itt a best performance, a legjobban teljesítők kérdése. Értjük azt az érvet, hogy a best performance nem ad információt a jövő tekintetében, és ezért félrevezető lehet. Mi azonban azt gondoltuk, és ebben kíváncsi voltunk az önök véleményére is, hogy össze akarjuk kapcsol, kapcsolni a, per, a jövendőbeli szenáriókat, és azokat a best performance-ról szóló objektív információkat, melyek fontosak lehetnek. A stakeholderek, a szereplők csoportja például azt csatornázta be, hogy az emberek a best performereket keresik, vagy nincsenek ilyenek, vagy pedig, hogyha vannak, akkor ezek nem az igazi returnök megtérülésről szólnak, ráadásul a költségeket is figyelembe kell venni. Egy szóval, mi bizony relevánsnak tartanánk hogy a best performance-ről szóló információk a valós megtérülés, a real return szempontjait domborítsák ki, hiszen az emberek voltak éppen, amikor, főleg a fogyasztók, amikor befektetéseket eszközölnek, éppen ezt az információt keresik, és ezzel nem rendelkeznek ma, a mai szabályrendszer szerint. De mondom, a performancia fő eleme nem ez, hanem a performance szenáriók, a performancia vagy teljesítés szenáriók. Ezekkel összekapcsolva lehet csupán biztosítani, hogy az információk ne legyenek félrevezetők és megfelelő átláthatóságát biztosítsanak a fogyasztó számára. Ami pedig a multi-investment option a többszörös befektetési és beruházási lehetőségeket illeti, az RTS tervezetünkben szerepel ez persze. Mi úgy fogalmaztuk meg ezt a lehetőséget, hogy az a cég, aki becsomagol kvázi a, a rapper, a rapper felel mindezekért. Mondok egy példát. Van egy biztosító társaság, amely unit linkkel különböző beruházási alapok termékei csomagolja be és árusítja. Ebben az esetben a biztosító társaság felelőssége, hogy a termékében szerepelő különböző altermékek vagy beruházási alapokról információt adjon a fogyasztónak. Persze figyelembe kell itt venni a MIFID irányelvem, szabályozásait, és persze teljes, teljes hatályos jogszabályokat. Úgy gondoljuk ugyanakkor, hogy végezetül a fogyasztó azt az információt akarja megkapni, hogy a biztosító társaság által számára javasolt termék milyen altermékeket tartalmaz. Úgy gondolom, hogy a UCD-ekre kidolgozott javaslatok a pripszekben is szerepelhetnek majd, de persze ezt jogszabályokkal kell majd szabályozni. Volt itt egy-két kérdés a derivatívák kapcsán. Nagyon világosan fogalmazhatok. A konzultáció elejétől kezdve a hatályt úgy határoztuk meg, hogy a derivatívákra, származékos termékekre is kiterjedjenek ezek. A különböző konzultációs fordulók után azonban arra törtünk, hogy részletesebb információt adjunk arra vonatkozólag, hogy a különböző derivatívák hogyan kell, hogy megfeleljenek a disclosure vagy közétételi kritériumoknak. Biztos vagyok benne, hogy a végleges RTS-ben, kvázi az EUPA végtermékében, melyet a bizottságnak adunk át, erről a kérdésről is szó lesz. Ezt a kérdést nem hagyhatjuk az RTS-en kívül. Aztán, ami a kockázatindikátorokat, riskindikátorokat illeti illetve az egy egységes indikátor bevezetésének lehetőségét illeti. Egy valamit ki szeretnék hangsúlyozni. Mi a fogyasztók érdekét szolgáljuk az RTS-sel. Ezért akarta a parlament hogy a consumer testinget beemeljük a projektbe, és ezért hajtottuk végre a consumer testinget. Egyébként ennek a meghallgatásnak az egyik legfontosabb kérdése éppen erről a részkérdésről szólt. Jelesül, annak érdekében, hogy a fogyasztókkal becsomagolt termékeket jobban értsék, egy egységes indikátorra van szükség, nem egy számos indikátorra, melyet az emberek nem értenek, melyek félrevezethetőek. Azt jelenti ez tehát, hogy egyszerű egy ilyen ö, indikátort meghatározni, mely a hitelkockázatot és a piaci kockázatot egy indikátorban mutatná meg? Nem, távol legyen, egyáltalán nem ezt jelenti. A módszertan, melyen dolgoztunk, és melyet folyamatosan finomítunk, ugyanakkor átlátható lesz, figyelembe fogja venni a volatilitási elemeket, és az MPL-t a maximális lehetséges veszteség szempontját is. De hát persze kompromisszumot kell kötnünk végezetül, hogy nem mondjam a nap végén, annak érdekében, hogy egy olyan számot adjunk a fogyasztóknak, mely informatív, melyet alkalmazhatnak. Mondom, a fogyasztói e, meghallgatások köréből a legfontosabb visszajelzés éppen ez volt, és természetesen a bizottságnak benyújtandó anyagunkban ez az indikátor szerepelni fog. Egytől hétig terjed majd, egytől hétig terjedő skálám terjed majd ez az indikátor, de az agregált kockázatok kidolgozásának módszertanáról részletesen fogunk szólni, de még egyszer mondom, a fogyasztói megértést az egységes indikátor biztosítja majd. Ami pedig a költségeket illeti, a költségek csökkentését illeti. Mi igyekszünk mind a, a, a költségeket monetárisan, tehát euróban, centben, forintban, fillérben, illetve százalékosan is kimutatni. Ugyanakkor lesz egy TC-ink, tehát egy TC-ink, egy indikátorunk, amely szintén informatív lehet a fogyasztóknak. Ah, yes, the cumulative cost, of course. Ja persze, hát a kumulatív költségekről van szó. Az összes költséget kumuláljuk, és ezeket mutatja majd meg a költségindikátor. Azt hiszem, hogy minden, vagy majdnem minden kérdésre válaszoltam, és persze bármilyen további kérdésüket örömmel válaszolom meg. Köszönöm. Csak egy gyors kérdésem van, hogy jól megértsem, amit mondott a derivatívákról. Egy megfelelő kitről beszélt a derivatívak kapcsán. Kérem, hogy ezt magyarázza meg, mintha nem értettem volna teljesen. Értem én. Ezen a héten is találkozókat folytat az IOPAM, de voltak éppen a két prip főbb elemeit próbáljuk meghatározni, és ezután pedig a különböző derivatívákra is érvényesíteni akarjuk az eszköztárban lévő lehetőségeket. Nem különböző eszközöket alkalmazunk majd a különböző termékekre, hanem a derivatívákra is ugyanazok a mutatószámok érvényesek majd, de persze mindezen mutatószámok mögött hosszú módszertani elgondolkodás és magyarázat rejlik majd. No, most már értem, mondja az elnök. Most pedig megadom a bizottságnak a szót. Thank you. Um, just a couple of words, so maybe to start with... A... Köszönöm. Először én is a menetrenddel kezdeném. Jó jelnek tartom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy be kéne tartani a men menetrendet. A bizottság mindent megtesz majd azért, hogy ezt tartani tudjuk például a fordításhoz szükséges idő lecsökkentésével és más unalmas, bürokratikus folyamatok lecsökkentésével próbáljuk ezt segíteni. Az intervenciós kompetencia az EOPA részéről jó lenne, hogyha ezt mi hamarabb le tudnánk meg tudnánk tárgyalni, de sok minden függ attól, hogy pontosan mikortól lesz hatályos majd a MIFID 1-es második szintje. A környezetvédelmi és szociális normákra vonatkozó mandátum, most dolgozunk ezen, mind a három ezára vonatkozik ez majd, és úgy véljük, hogy utána három ez a konzultálni fog az jelenleg használt szabványokra vagy normákra vonatkozóan, és aztán velünk is egyeztetnek, mindezt majd figyelembe vesszük a folyamat során. MIFID, MIFIR kapcsolat. Mi úgy gondoljuk, hogy a PRIPS egyedül is megáll a helyén, megáll a lábán, nem kell ezt máshoz kötni, illetve attól még, hogy a MIFID késlekedik, nem kell a Pripset is váratni. És a kettes szint szerintem egészen világos, illetve maga rendelet is. Néhány szóval a KID tartalmáról, jelenleg az ezák kezében van a dolog, úgyhogy csak tényleg néhány szót, múltbéli teljesítmény. Nekünk az a meglátásunk, hogy hasznos forgatókönyveket dolgozzunk ki a fogyasztók részére, hogy ezt megfelelően tudják felhasználni. Magában a múltbéli teljesítmény megmutatása szerintem nem mindig hasznos, de ezt is figyelembe kell venni, amikor a forgatókönyveket létrehozzuk, az ezek jelenleg munkamódszerrel szerintünk mindenképpen követendő származékos ügyletek. Kérdés, hogy a PRIPS hatája alá esnek-e vagy sem. Lényeg az, hogy a kibocsátóknak ne kelljen folytonosan újabb és újabb tájékoztatást adniuk, de szerintem itt is jó úton járnak az ezek. Még egy dolog, a több opciós termékekről átmeneti időszakban vagyunk, a UCIT-ra is vonatkozik ez, amelyet ugyan tiszteletben tartanak, de ami a KID vagy a PRIPS hatája alá esik, azoknak mind összehasonlíthatónak kell lenni, összevethetőnek. Gabriel Bernardino elmagyarázta, hogy a, hogy a kombinált termék esetében az összes ö, szükséges információra információhoz hozzá kell tudni jutni, ez nagyon fontos számukra. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van még egy kis időnk. Nem tudom, hogy a jelentéstevő, vagy a helyettese, vagy a árnyék jelentéstevők még szeretnének feltenni kérdéseket, akkor lehet. Kiegészítő kérdések? Nem. Jó. Akkor köszönjük szépen. Köszönjük a szakértőinknek, hogy eljöttek ide, hogy válaszoltak a kérdésekre. Megkérdezzük azt, amit a menetrendről mondtak, megkérdezzük, megköszönjük a munkájukat, illetve, hogy bizonyos termékek esetében, például származékos ületek esetében még részletesebben megvizsgálják a helyzetet, ezt megköszönjük, és szerintem ez egy nagyon hasznos eszmecsere volt, köszönjük. Akkor rövid szünet következik negyed 12-ig, amikor is meghallgatásra kerül sor, meghallgatjuk az EIOPA igazgatói tisztjére kijelölt szemét.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 Dear colleagues, I think that... Kedves kollégák, kedves képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy elkezdhetjük az ülést. Hetedik napi rendi pont. Az EUPA új ügyvezető igazgatójának kinevezésem. meghallgatást tartunk most. még egyszer mondom, az EUPA új ügyvezető igazgatójának um, kinevezése kapcsán egy um, nyílt kiírás és választási eljárásban Fausto Parentét választotta ki az EUPA felügyelő tanácsom jelöltnek erre, az, erre a pozícióra, és a um, EUPA <clears throat> e felügyelő tanácsának döntése döntését a parlamentnek meg kell erősítenie, ilyen módon az ekon meghallgatást tart, ahol meghallgatjuk mindjárt Fausto Parente urat. Ma délután, ma délután pedig zárt ülésen szavazunk, és a márciusi plenáris erősíti majd meg az ECON, reméljük erősíti meg az ECON szavazásának eredményét. Parente úr, üdvözlöm, 5 perces bevezetőre megkapja a szót, majd utána következik a kérdések és a válaszok lehetőség. Jó, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Ekon szakbizottsági tagok. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma. Ebb, nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni ebben az intézményben, az, amely az európai polgárokat képviseli. Az elkövetkezendő öt évre vonatkozó kihívásokról fogok először is beszélni. Az EOPA feladata az, hogy egy hiteles felügyeleti, bizot, felügyeleti hatóságot építsen ki. Három fő prioritásunk van az elkövetkezendő évre vonatkozólag. A felügyeleti konvergencia megerősítése az első, a második a fogyasztók védelmének megerősítése, a harmadik pedig a pénzügyi stabilitás megőrzése. Ami az első szempontot életi a Szolvencia 2 megszületett. Kiváló lehetőség ez a nemzetközi megközelítések közötti konvergencia kiaknázására. Most már nem a szabályozás van a figyelmünk homlokterében, hanem a végrehajtás és a felügyelet. Azonos versenyfeltételeket kívánunk biztosítani mindenki számára Európa szerte a biztosítási ágazatban. Sok munkát elvégeztünk, már sok minden történt, de a teljes harmonizációtól még messze vagyunk. Megvannak az eszközeink ehhez a munkához, itt van például a felügyeleti kézikönyv, a peer reviews eszköze, továbbá az EOPA független és magas minőségű visszacsatolást biztosíthat a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. Az EIOPA Az EIOPA tanácsadást nyújthat, értékelheti a felügyeleti hatóságok működését, és biztosíthatja a bevált gyakorlatok terjedését Európában. A második fő prioritás, mint mondtam, a fogyasztók védelme. Vissza kell nyerni a fogyasztók bizalmát. Ez egy kulcsfontosságú célkitűzés továbbra is. Ehhez mindenképpen szükséges az, hogy megerősítsük a felügyeletet és a piaci magatartásra vonatkozó szabályokat. Ehhez hatékony termékirányításra van szükség. Megfelelően szabályozni kell a biztosítás forgalmazókat a fogyasztók érdekeinek védelmében, és fontos, hogy megfelelően tájékoztassuk a politikai döntéshozókat is a megfelelő döntéshozatal érdekében. Mindenképpen szem előtt kell tartanunk a munkánk során az arányosság el- elvét, miközben Európa szerte előmozdítjuk a harmonizációt, tiszteletben tartva persze a nemzeti piacokon és a különböző forgalmazási csatornákban megmutatkozó különbségeket. Mindenképpen a fogyasztók érdekei, szükségletei kell, hogy vezéreljenek bennünket a munkánk során, ez mindenképpen fontos, olyan biztosítási termékek forgalmazása érdekében, amelyek hozzáadott értéket jelentenek, és amelyekkel visszaállítható a fogyasztók bizalma. A harmadik a pénzügyi stabilitás. Tudjuk, hogy stressz tesztekre van szükség, ez egy nagyon fontos eszköz a kockázatok és a gyenge pontok feltárása szempontjából továbbra is folytatjuk ezeket a stresszteszteket, ugyanis fontos, hogy elmélyítsük a koordinációt, a follow-up lépéseket illetőleg is, amely lépéseket a nemzeti felügyeleti hatóságok hajtanak végre. További fontos lépések a Szolvencia 2 felülvizsgálata, a PEP kialakítása, valamint a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló irányelv végrehajtása. Ezek is feladataink közé tartoznak, mindezek végrehajtásához pedig az EIOPA-nak alkalmazkodnia kell az új munkakörülményekhez, a megváltozott feltételekhez, és fontos, hogy a kidolgozott stratégiát a hatóság napi szintű működésébe is átültessük rengeteg tapasztalatra tettem szert a nemzetközi szintéren, vezettem már nagy szervezeteket, e, támogatom az európai eszmét. Nemrégiben például a forgalmazókra vonatkozó irányelv kapcsán is bizonyítottam a rátermettségemet, egy további projekt, amelyben részt vettem, az IVASZ létrehozása Olaszországban. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés lenne számomra, hogyha az európai intézményeket szolgálhatnám, és hogyha kineveznek, akkor természetesen továbbra is azon fogok fáradozni, hogy egy erős, hiteles hatóságot építsek ki, amelynek a középpontja, amely működése középpontjában az európai polgárok és fogyasztók állnak, és természetesen bármikor szívesen eljövök Önökhöz, hogy beszámoljak a munkánkról. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Mr. Parente, now we start. Köszönjük szépen, Parente úr. Először Balc úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy itt van Parente úr a körünkben. Először is két kérdésem van. Ha jól tudom, utána feltehetek még kérdést. Parente úr, ön maga a CEOPS struktúra része volt. A kezdetektől fogva ott volt az Európában. Kérdezem, hogy hogyan akar tiszta és független objektív tekintettel rátekinteni az EUPA-ra, mint ügyvezető igazgató, úgy, hogy már részt vett az EUPA munkájában, másrészt, hogy akar hozzájárulni ahhoz, hogy a parlament abbélim igényeit, hogy az EUPA jobban részt vegyen a jogalkotói mandátumban teljesüljenek. Például az arányosság témáját vetem fel ezzel kapcsolatban. Ez az első kérdésem első része. Most jön a második rész. Ön évekig az olasz biztosítási felügyeletnek dolgozott. Kérdezem, hogy mit vár el az európai biztosító vállalkozások első szolvencia kettőnek megfelelő mérlegeitől, illetve <clears throat> egyetérte azzal a véleménnyel, hogy egy olyan komplex szabályozó rendszer, mint a szolvencia kettő? nek működnie kell, de úgy, hogy a jogalkotó revíziós fel lehetőségeit megőrizzük. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Bálc úr. Az első kérdés kapcsán azt mondhatom, hogy éveket dolgoztam különböző szerepekben a nemzetközi szintérem, különböző munkacsoportokat vezettem az EUPA szintjén, és valóban európai a gondolkodásom. Mindig az EU érdekét, az EU nagy projektjének érdekeit tartottam szem elől, ezt minden kollégám elismeri. ilyen módon a függetlenség kérdését nem látom problematikusnak. Szerepem egyéb iránt is az lesz, hogy átalakítsam az EUPA stratégiáját a board, a parlament által adott világos mandátum keretében. Ilyen módon nem látom, hogy a bírálatának bármilyen oka volna. Második észrevételem. Egyetlen projekt sem tökéletes. A Szolvencia 2-t néhány évvel ezelőtt dolgozták ki. Valóban most úgy gondoljuk, hogy bizonyos esetekben túl komplex ez a szabályozói rendszer, a Solvencia 2 revíziója során fontos, hogy egyszerűsítsük a szabályrendszert, de jelenleg valóban alkalmazni kell a szabályokat. És látni kell, hogy melyek azok a területek, ahol az egyszerűsítésre, a rendszer egyszerűsítésére szükség lehet. Mondom, a Szolvencia 2 revíziójának során van erre lehetőség. Tessék, parancsolj, Balcú! Az arányosságról kérem, hogy mondjon még valamit. Az arányosság kapcsán elmondhatom, hogy sok mindent tettünk már idáig is a beszámol, a jelent, bejelentés területén, a reporting területén. Nos, az arányosság persze nem jelentheti ezt, hogy tétlenkedünk. Ugyanakkor a mi feladatunk az, hogy meghatározzuk, hogy mely területeket lehet a továbbiakban kiterjeszteni az arányosság, a proporcionalitás területén mert például látjuk ezt a fogyasztóvédelem területén is. Biztosítani kell, hogy mindenki egyelő versenyesélyekkel induljon. A reporting ról beszéltem, a beszámolási rendszerről, de a governance, az irányítás területén is van mit javítani. De semmi sem a nulláról veszi kezdetét, a szolvencia 2 meghatározza a nagy kereteket, ez a valóság, ezeket a szabályokat kell betartani, és figyelni kell a szereplőkre, az iparak képviselőire, hogy az ő visszacsatolásaikat figyelembe vegyük a rendszer átalakításánál. Köszönöm Eliza Ferreira. Jó napot kívánok, üdvözlöm, hogy itt van. Ferente úr, angolul beszélek annak érdekében, hogy facilitáljam a dialógust, hogy előre segítsem, elősegítsem a párbeszédet. Izgalmas időket élünk, legalábbis van, aki e- így beszél a mai időkről, de ugyanakkor én azt is látom, hogy veszedelmes időket is élünk. Az EUPAM egy fiatal intézmény, és nagyon sok kihívással néz szemben, például a költségvetése, az a költségvetése tekintetében. Nincs elég pénze, mondjuk úgy, ezért döntéseket kell hozni, hogy mire figyel, mire fordítja a tevékenységét, mire nem. Innen ered az első kérdésem, hogyha egy-két munkaterületet ki szeretne választani, akkor hogyan látná az Európa jövőjét, illetve hogyan szabályozná a fogyasztóvédelem kérdését ebben a körben, másodszorban. Meg kell erősítenünk a különböző entitások közötti kapcsolatot, hiszen több felügyelő hatóság van. <clears throat> Nincsen megfelelő különválasztása az egyes üzletágoknak. Kérdezem, hogy hogyan próbál a koherencia és a, kohé, és a konvergencia céljainak megfelelni a felügyelet világában az EUPA oldaláról. Egy utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a befektetőknek, megtakarításokat eszközlőknek nagyon fontos, hogy a kockázatokkal tisztában legyenek. Nos, a PPP, tehát a pán-európai nyugdíj rendszer egy új környezetet jelent. Kérdezem, hogy hogyan látja ezt a pán-európai projektet? Köszönöm szépen, Ferreira asszony! teljesen igazat adok önnek, a teljes pénzügyi rendszer kihívások előtt áll, és persze az EUPA-nak is prioritásokat kell lefektetnie, de az elsődleges prioritásunk a fogyasztóvédelem. Hiszen minden tevékenységünk alapvetően a fogyasztóvédelem kérdését szolgálja, tehát a prioritások meghatározására szükség van, főleg, hogyha a költségvetés nem elegendő ahhoz, hogy a minden feladatunkat ellássuk, minden célnak megfeleljünk. Egyéb iránt köszönöm a parlament támogatását, melyet az EU a költségvetéséhez adott, mármint a döntéseket, a költségvetési döntéseket, de mindig az eszközök a pénzből mindig lehetne több is, ennek ellenére hatékonyan kell dolgoznunk. Optimalizálni kell a folyamatokat, streamline-olni kell az eljárásokat, de fogyasztóvédelem célját nem kompromitálhatjuk. Az ITT végrehajtás kitűnő példája lesz mindennek, egy jó anyagot kell elkészítenünk, jó szabályokat kell elkészítenünk, és persze megfelelő ahogy a múltban is tettük, tematikai áttekintéseket kell majd készítenünk, speciális témákra koncentrálva. Biztosítva így is, hogy a biztosítási kötvények tulajdonosa minden nagyobb védelemmel rendelkezzen. A többi felügyelő hatósággal való együttműködésünkről elmondhatom, a Joint Committee, a közös bizottságok jól működnek, Egyéb iránt én magam a Financial Conglomerate Committee, a pénzügyi konglomerátok közös bizottságának elnöke voltam múltamban, de persze szükség van a további elmélyített együttműködésre is, de mondhatom, ezek a felügyeleti bizottságok jól működnek együtt, tiszteletben tartjuk egymást, tudjuk az ágazatok közötti különbséget, mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne elmélyíteni az együttműködést. Ami a BEPS-et illeti, úgy gondolom, hogy azaz a PPP-k tekintetében a, itt az ideje annak, hogy egy igazi nyugdíj belső piacot hozunk létre. A nyugdíjak tekintetében még egy nemzeti piacok működnek. Ez lehetőséget kínálna arra, hogy a fogyasztók nagyobb választási lehetőséget kapjanak, és szabadabban az egész belső piacra kiterjedve választ, választhassanak a nyugdíjrendszerek között. Jelenleg zajlik a, a public consultation, a konzultáció folyamata, egyeztetünk a szereplőkkel, és figyelembe vesszük a visszajelzéseket. Köszönöm, Kész Wimborn. Köszönöm szépen, üdvözlöm. Lokesli kollégám egy sor kérdést önhöz indített a korábbi meghallgatásokon. Én azonban általánosságban az eszák szerepére szeretnék rákérdezni. Az eszákat több jogszabály hozta létre, és a level 1 jogszabályok azt várják az eszáktól, hogy maguk szekundér szabályokat dolgozzanak ki. Márpedig az ESZÁK és a bizottság közötti kapcsolat az ítés kialakításánál jelentkezik, és erre mi is figyelemmel vagyunk, mint társjogalkotó. Néha problematikus a három szerep, szereplő közötti ö, egyeztetés. Az ECR a felügyeleti ö, intézkedéseket nagyon komolyan veszi. Fontos a párbeszéd az ESZÁK és az Európai Parlament között, ahogy ma is az Európa és a Parlament között egy ilyen párbeszédet folytattunk. Kérdezem öntől, hogyan biztosítja ön majd, hogy az Európa teljesen megfelel a jogszabályoknak, elfogadja a Level 2 környezetben a szabályokat, és egyeztet a parlamenttel. És kérdezem, ön komoly tagállami tapasztalata rendelkezik, hogyan próbál e tapasztalat fényében hozzájárulni ahhoz, hogy a Szolvencia 2 intézkedéseket a nemzeti hatóságok is alkalmazzák? Köszönöm szépen! Egyrésztről egyértelmű, hogy szükség van arra, hogy legyen másodlagos jogalkotás, mert nem lehet mindent az első szinten megoldani, szerintem ez egyértelmű. Aztán nagyon fontos az, hogy elszámoltathatóak legyünk, hogy ide jöjjünk és beszámoljunk a munkánkról a folyamat különböző etapjaiban, és az önök kéréseit, észrevételeit, és természetesen, természetesen meg kell jeleníteni a munkánkban. Ez így van. És azt gondolom, hogy meg kell találni annak az idejét és módját, hogy meghallgassuk egymást. Egyértelmű, hogy nagy szükség van arra, hogy elszámolhatóak legyünk, és eljöjjünk ide a parlamentbe. A kérdés az, hogy az első szinten valahogy szorosabbra kell vonni az interakciót. Bennem legalábbis felmerült ez a lehetőség. Nem szeretnék persze elvenni az önök kenyerét, hiszen önök a társjogalkotók, csak kérdés, hogy pontosan hogyan lehet megismerni, hogy az elsőleges jogszabályok mögött milyen raison d'être, és így jobban meg lehet érteni az egyes szintű jogszabályokat. A párbeszéd a döntéshozatali eljárás minden fázisában nagyon fontos, a második szinten ez megtörtént. Van egyfajta függetlenségünk a bizottságtól, amikor is a szak tanácsunkat kialakítjuk és elkészítjük. Hol lehet még javítani? Szerintem itt arról lenne szó leginkább, hogy az egyes szintnél megvizsgáljuk, hogy igazából mi van mögötte, hogy lehetne az igazi mögöttes szándékot még jobban megjeleníteni. Amit a Solvency 2-ről mondott, egyetértünk. Itt egy radikális változásról van szó, amelynek, amelyel természetesen lehetőségek is, új esélyek is jönnek, illetve félelmek is. Vajon hogy lehet az új rendszert megfelelően alkalmazni? Európa szinten mi irányelveket hoztunk létre, van, aki azt mondja, hogy túl sokat is tehát iránymutatásokat hoztunk létre, de fontosnak tartom, hogy harmonizált módon járjunk el, például az olasz esetben, hogyha nem lett volna ilyen harmonikus az eljárás, akkor azt gondolom, hogy még több gondunk lenne. Péter Játék a következő, az Aldétól. Köszönöm. kora körülbelül 87 kérdéses listát adott át nekem, de ezt nem fogom mindent feltenni. Parente úr, elmondaná nekünk azt, hogy ön szerint mi a legfontosabb, mik a legfontosabb tanulságok, amik az elmúlt három év szakmai tapasztalatából, szakmai gyakorlatából le tud vonni. Hogyha őt kinevezik, akkor Miben változik meg az jobb a napi munkája, és ön szerint egyáltalán hogyan lehet megváltoztatni az EOPA igazgatását, hogy lehet ezt javítani. Ön szerint az elkövetkezendő öt évben mik az EOPA előtt álló legnagyobb kihívások? Thank you. Köszönöm. Nézzük az első kérdést. Az elmúlt három évben a legnagyobb változás az volt, hogy milyen kompetenciáim voltak. Volt egy reform, és az ISVAP új, hat, új hatóság lett. Én egy task force-ot vezettem az EVASZ-tól, a régi ISVAP-ból, az Olasz Nemzeti Bankból álló vezetőket kellett koordinálnom. Nos, ebből a szempontból azt mondhatom el, hogy az a projekt, amit én vezettem, lehetővé tett az új hatóság számára, hogy egy új eljárással, egy új eljárást elindíthassanak a, a források és a feladatkörök új kiosztásra kerültek, új szerkezetet alakítottunk ki, egy új szervezeti felépítés is keletkezett. Ez fontos tapasztalat, az európa számára, és ezzel válaszolok a második kérdésre, mert az európának a helyzete szerintem hasonló. Sok mindent elértünk az elmúlt öt évben az európában, de mivel nem, már nem rendelet vezérel minket, hanem felügyelünk, azt hiszem, hogy kicsit másként kell dolgozni, és azt hiszem, hogy erre föl kell készíteni majd a munkatársakat, a munkatársakat is. Úgy gondolom, hogy most már a felügyeleti konvergenciára kell odafigyelnünk, és ennek megfelelően kell motiválni a munkatársakat. Az olasz tapasztalat, tehát igenis hasznos ehhez a munkához. Az elkövetkezendő öt évben milyen kihívások állnak az EOPA előtt? Hát ugyanazok a kihívások, mint az egész biztosítási szektor előtt. A pénzügyi helyzet alakulása az egy, a, bizot, a, biz, biztonság, az egész biztosítási ágazatra hatással vannak, nagyon fontosnak tartom, hogy tesztet folytassunk le, meg kell nézni, hogy mely részek különös, különösen érzékenyek, és el kell kerülni azt, hogy a piaci körülmények jobb gondhoz vezessenek. A Solvency 2 adatbázis lesz az összes biztosítási vállalat felé, és reméljük, hogy ezzel jobban fel tudjuk majd mérni azt, hogy hol vannak sérülékeny területek, illetve felmérjük azt, hogy hogyan kell optimálisan lépni ilyen esetekben a nemzeti felügyeleti szerveknek. Elnök, úgy látom, a Guétől nincs itt senki, akkor a zöldek következnek. Sven. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ellátogatott ide. Az ön előmenetele mutatja, hogy ön felkészült erre a munkára, mi, mint zöldek itt a szakbizottságban mindig kritikus kérdéseket teszünk fel, kérem ne vegye személyes támogatásnak, támadásnak, ez itt a szerepünk, ezt osztották le nekünk. Amikor a Szolvenszi 2 tárgyalásának a végső fázisában jártunk, akkor láttuk, hogy az olasz kormány erőteljesen föllép azért, hogy különleges bánásmódban részesüljön. Itt most két dolgot említenék Ami a, ciklik, a ciklikus prémiumot illet, ugye ez aszimmetrikus, és ez nem felel meg a pénzügyi szabályzásnak. A piacok egy irányban haladnak, és nem másban. Nos, az olasz kormány nagyon komoly nyomást helyezett ránk, hogy, az a, hogy a ciklikus prémiumokat úgy alakítsuk ki, hogy most kinéznek. És úgy tűnik, hogy a Szolveszi 2-ben való részvételre egy különleges bánásmód vonatkozik, így aztán kockázatmentesnek nyilvánítják a biztosítókat. Kérdésem, hogy ön részt vette Olaszországban a döntéshozatalban, amikor az olasz kormány kialakította ezt az álláspontját a tárgyalások során. A második kérdésem pedig, hogy ön hogy vélekedik, tehát mi a személyes véleménye ezekről a kérdésekről. A szolvencia kettőnek a prudenciális elvét, ugyanis ez nem tartja az észteletben. Válasz. Köszönöm. Én a szolvencia kettő tárgyalásban szakértőként vettem részt, én voltam az a felügyelő, aki, a, aki az illetékes miniszternek segítettem a tárgyalásokban, néha még a tanácsüléseken is ott voltam, és az olasz kormány nevében hozzászóltam, úgyhogy ismerem ezeket a pontokat. Tehát a projekt bizonyos fázisaiban részt vettem. Nézzük az első kérdést. A, konter, a kontraciklikus prémium bizonyos elveknek valóban ellentmond. Az olasz kormány annak idején kicsit mást kért, de mindegy. A jelenlegi rendszer szerintem nem feltétlenül a prudenciális elvnek mond ellent. A lényeg az, hogy egyfajta egyensúlyt vagy ellensúlyt teremtsünk válságos időkben, akkor fogjuk megtudni, hogy ez pontosan hogyan működik, hogyha használni kell. Kérdés. Ne... Elnök, kérem, hogy hagyja, hogy befejezze a választ a vendégünk. Nem szokásunk, hogy itt félbeszakítsuk a hozzászólót. Ez egy új szabály, elnök úr. Válasz. Tehát nyitottnak kell lennünk, hogy, meg, hogy módosítani tudjuk a rendszert, hogyha rájövünk, hogy itt-ott hibás a rendszer. Meg kell várni, hogy mindez tehát elkezdjen működni. Az a hatályba lépés utáni első években nagyon fontos a felülvizsgálat, és tényleg meg kell tapasztalni, hogy mik a gyenge pontok. Második dolog, részvétel. Valóban nem kockázatmentes dolgokról van szó, a kalibrálásuk alacsonyabb. Most az átmeneti időszakra vonatkozó módszert használjuk. Akkoriban úgy gondoltuk, hogy, hogy a hosszú távú beruházásoknál a részvétel nem mond ellent a Szolvencia 2 prudenciális elvének. Lehet, hogy erről valakinek van külön véleménye, de a hosszú távú beruházásra vonatkozó igény manapság még fontosabbá válik, úgyhogy szerintem még ebben az esetben is oda kell figyelni, amikor felülvizsgáljuk a Szolvencia 2-t, és oda és el kell dönteni, hogy az részvételre vonatkozó szabályokat megváltoztatjuk-e vagy nem. Szerintem meg kéne változtatni, de nem most kell erről dönteni. Jó, akkor kiegészítő kérdés. Ideje már nincs rá, de azért lehetőséget biztosítok. Jaj, de kedves elnök úr! Egyszerű a kérdésem. A, a kontraciklikus prémium miért nem mond ellent a prudenciális elvnek? Ezt nem értem. Említette, hogy a pénzügyi piacokon az értékeket lehet csökkenteni, de arra nincs szükség, hogy tartalékokat képezzenek, amikor túlzásba viszik mindez. Második kérdés. Ön itt egy állásinterjún vesz részt, úgyhogy fontos, hogy elmondja a véleményét. Mit gondol a részvétel különleges bánásmódjáról? Szerintem egyáltalán nem logikus, hogy a hosszú távú beruházás különleges bánásmódban részvényesül, hogyha ennek a jogi formája részvétel, egyébként meg nem elnök. Most tényleg plusz időt kapott. És tényleg az a feladatunk, hogy a szabályokat alkalmazzuk. Válasz. Értem én, hogy mire utal, a lényeg az, hogy tudjuk, hogy a rendszer valójában hogy működik, mert a kontraciklikus prémium nem egy intézkedés, hanem egy egész csomag. Ezeket a kvalitatív igények ellensúlyozzák. Én nem arról van szó, hogy ez egy óvatlan megközelítés, Elnézést, de ezzel nem tudok egyetérteni. A teljes rendszer, tehát a rendszer teljességét kell figyelembe venni a hosszú távú intézkedéseket, egy bizonyos időkereten belül kell, egy bizonyos kereten belül kell tekinteni, és tudnunk kell, hogy ezek az intézkedések arra valók, hogy egy kritikus piaci momentumot áthidaljunk, avagy ezek óvatlan megközelítést jelentenek. Ez a felügyeleti szerv feladata, hogy erre rámutasson, úgyhogy továbbra is a prudenciális elv figyelembevételével fogok dolgozni. Köszönöm. FDD, nincs itt tőlük senki. Az ENF-től sem. Úgyhogy Bálc úr következik. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Még egy további kérdésem lenne. Az Európai Unió Bizottsága tavaly novemberben bejelentette, hogy a kockázatok további csökkentésére vonatkozóan új javaslatokat szeretne beterjeszteni, annak érdekében, hogy a bankunió véglegesítéséről tárgyalni lehessen. Múlt héten Matteo Renzi, olasz miniszterelnök bejelentette, hogy vétót kíván, vétójogával kíván élni. A Bázeli Bizottság és a European Systemic Risk Board, valamint az LKB felügyelete foglalkozik most behatóan a témával. Öntől azt kérdezem, Párenta úr, hogy ön hogyan értékeli az olasz miniszterelnök bejelentését, és ön személy szerint mit gondol az államkötvények kockázati alapú értékeléséről? A biztosításokhoz értek igazán, nem a bankrendszerhez, de értem a az államkötvények kockázati értékelésének az észszerű voltát. Már elkezdtük ezt a munkát, és őszintén szólva nem gondolom, hogy a jövőben lehetne bármi nemű kockázati alaptól eltérő megközelítést alkalmazni, de szerintem fontos, hogy szemügyre vegyük az általunk tervezett lépések összes hatását. A bankrendszere és a biztosításokra is vonatkozó lépésre lesz szükség. Nekünk pedig a makroprudenciális, a mikro, mikro és makroprudenciális hatásokat is értékelnünk kell. Ez az a terület, ahol a Szolvencia 2 revíziója során is munkálkodni fogunk. Ami Renzi úr nyilatkozatát életi, hát az én hazám miniszterelnökéről van szó, van, hogy egyetértek vele, van, hogy kevésbé. Azt hiszem, hogy az IOPA ügyvezető igazgatójának statútumában is benne áll, hogy nem kell feltétlenül a nemzeti miniszterelnök, illetve a tagállami miniszterelnökök utasításait követnie. Néna Gél a következő. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm Önt, Parente úr. A múlt héten az EIOPA közzétette a 2016-os prioritásait. Ezekben ugyanakkor a fintexről nem esik szó. Tavaly jelentős beruházás történt ezen a téren, az Egyesült Királyságban is, ez a vállalkozás tehát megváltoztathatja az egész pénzügyi ágazatot, sőt az egész biztosító ágazatot is az egész Európai Unióban. Gyorsan változó társadalomban élünk, gyorsan változnak az általunk alkalmazott technológiák és A felügyelők, a szabályozók és az ipari szereplők számára az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudnak a legjobban alkalmazkodni ezen gyors változásokhoz. Ami a fogyasztókat illeti, többet várnak el a szolgáltatásoktól, azt szeretnék, hogy minden jobban működjön és gyorsabban. És a fintex a fogyasztók életét valóban nagy mértékben megkönnyítheti. Láthatjuk, hogy vannak olyan vállalatok, ahol rövid távú autós biztosítást is köthetünk, és ehhez mindössze egy okostelefonra és egy kamerára van szükség. Én azt szeretném kérdezni, hogy ön felügyeleti hatóság vezetőjeként hogyan kezelni ezeket a technológiai fejleményeket, amelyek a biztosító ágazatot is teljesen meg fogják változtatni. Milyen más kihívásokat lát ezen túl, és mit gondol arról, hogy ezeket hogyan kellene kezelni? Hogyan lehet biztosítani, hogy növekedjen, innováljon az ágazat, és eleget tegyen a fogyasztók igényeinek, ugyanakkor azonban nem szabad szabályozatlanul sem hagyni a területet. Igen, önnek igaza van, hangzik a válasz, a technológiák hatalmas lehetőségeket rejtenek, de új kockázatokat is. Nekünk felügyelőként, felügyeleti hatóságként az a feladatunk, hogy lehetővé tegyük a piac számára, hogy kiaknázza az új lehetőségeket, de biztosítani kell azt is, hogy a polgárok, a fogyasztók megfelelő körültekintéssel köthessenek ügyletet a lehető legalacsonyabb kockázat mellett. Sokszor könnyebb lehet egy olyan platformot szabályozni, amely biztosítási termékeket forgalmaz. Gondoljunk ugyanis bele, hogy általában hány közvetítő lép kapcsolatba a ügyféllel. Maga felügyelő, a felügyeleti szerv nem lehet mindig ott, hogy biztosítsa, hogy megfelelő magatartást tanúsít a forgalmazó, és hogy megfelelően érvényesülnek a fogyasztók érdekei, miközben a technológiai platformok rengeteg információt nyújthatnak az ő a felügyeleti hatóságnak, hiszen egyetlen egy kattintással utána nézhetünk annak, hogy megfelelő módon jár -e el a forgalmazó. Van erre eszközünk. Olaszországban például elemeztük a különböző összehasonlítást végző weboldalakat, és lépéseket foganatosítottunk azokkal szemben, amelyek nem tesznek eleget a szabályozásnak, mert az elemzéseket és az összehasonlításokat csak néhány biztosított társaságra nézve végzik el. Mégpedig azok esetében, amelyek finanszírozzák a platformot, illetve weboldalat. Úgyhogy vannak eszközeink, technológiai eszközeink ezen ügyek feltárására, és nem feltétlenül nehezebb a dolgunk itt, mint a múltban a hagyományos piacokon. Biztosítanunk kell azt, hogy a piaci magatartásra vonatkozó szabályozási keretet betartják a résztvevők, még akkor is, hogyha például különböző technológiai eszközöket alkalmaznak a forgalmazásban. Köszönöm. Now we... Most pedig lezártuk a kérdések és a feleletek sorát, ha csak nincsen spontán felszólaló, de Frunculice képviselő itt van, már is megkapja a szót. Ha bárki másnak volna még kérdése, megteheti, felteheti, megfogalmazhatja. Köszönöm, elnök úr! Én a Román Biztosítási Felügyeleti Hatóság, illetve Bizottság tagja voltam több évig. Üdvözlöm Parente urat! Kérdezem tőlem, hogy hogyan fogja a nemzeti szabályozó hatóságok nézeteltéréseit eh, szabályozni, milyen eszközöket próbál használni, mikor a Nemzeti Hatóság és az EIOPA nem értenek egyet. Ezen felül pedig mindjárt azon gondolkozunk, hogy az EIOPA jelenleg egy mikropudodenciális felügyeletet hajt végre. A nemzeti felügyelő hatóságok azonban nagyon különböznek. Van ország, ahol a Nemzeti Bank, és a pénzügyi testületeket felügyelő tanács párhuzamosan végez felügyeletet, másokban egységes a szervezet. Nem volna -e tehát célra vezető az európai felügyeleti keretet egységesíteni és a nemzeti szinten is átvenni ezt a keretet. Ilyen módon egyszerűsödne a rendszer, jobb volna az átláthatóság és a koordináció. Köszönöm ezt a kérdést, teljesen igaza van. Nem lehet mindent standardizálni, nem minden ország szerkezeti szerkezetére illik az európai szerkezet, de a standardizációs projekten igenis dolgoznunk kell. Ez az egyik prioritásunk, melyről beszéltem, és amikor arról beszéltem, hogy meg kell vizsgálnunk az alkalmazott felügyeleti módszereket, össze kell hasonlítani, hasonlítani őket, és meg kell erősíteni a legerősebbet. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy egy egységes megközelítést akarunk mindenkire rákényszeríteni. Nem is van erre jogkörünk. Rengeteg különbség van a piacon, a tagállamokban, de még a jelenlegi felügyeleti szint is megerősíthető javítható. Ami pedig a nemzeti hatóságokkal való kapcsolatot illeti, erről a eljopáról szóló rendelet szól, a medi- mediáció az egyik feladatunk. Reméljük, hogy a ultima ráció alkalmazása nélkül, az utolsó eszköz alkalmazása nélkül mediációval mindig eh, ki tudjuk, eh, át tudjuk hidalni a véleménykülönbségeket. De hát ne felejtjük, az EIOPát önök, a társjogalkotók hatalmazták fel EIOP, e körrel. Azaz tehát ez az utolsó rendelkezésünkre álló eszköz. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy senki nem kéri a szót. Ilyen módon lezárhatjuk itt a meghallgatásunkat. Köszönöm Parente úr, hogy eljött most pedig zárt ülésben folytatjuk az ülésünket. Az Ekon pedig 3 óra 40-kor szavaz délután Parente úr jelöltségéről köszönöm.